Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you to all of you who came. Hölgyeim és uraim, kellemes szép jó napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy később nagyobb számban jelen lesznek majd a kollégák, de szerintem itt az ideje, hogy eh, a lovak közé csapjunk. Mielőtt elfogadnánk a napi rend? tervezetet, hiszen elfogadásig ez még csak tervezet, szeretnék egy szomorú hírrel beszámolni. Jens Nilsson kollega március 13-án 69 ősen életét vesztette. Svédországban 2011-ben választották meg Európai Parlamenti képviselőnek, 2014-ben újra választották. A Szocialisták és Demokraták frakciójának volt a tagja, a TRAN és a REGI szakbizottságok tagja volt. A városoktól távol lévő régiók érdekében munkálkodott. Nagyon kellemes, szimpatikus kollega volt, eh, hiányozni fog nekünk. Ezért most arra kérek mindenkit, hogy pár egy perc néma csendet emlékezzünk meg róla. Thank you very much. Köszönöm szépen. Folytathatjuk a rendes napi rendünket. Először is tehát a napi rendtervezet elfogadásával kezdjük. Van-e valakinek kérdése, óhaja, sóhaja, megjegyzése? Panasza nincs, úgy látom, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rendtervezetet. Folytassuk a januári-februári, a két februári ülésünk hm, jegyzőkönyvének az elfogadásával online elérhető bárki számára. A megszokott módon fogjuk elfogadni, hogyha az ülés végéig senki nem jelzi az ellen, vetés senkinek sincs, akkor elfogadottnak tekintjük majd a jegyzőkönyveket. Elnöki bejelentések következnek, tájékoztatnom kell önöket arról, hogy eh, március 9-én részt vettem a bolgár elnökség által Szófiában szervezett ülésen, amely a többéves pénzügyi mm, keret témáját járta körül. Természetesen minden tagállam képviseltette magát, jellemzően pénzügyminiszteri szinten. A régiók bizottságának elnöke Lambert úr is jelen volt, mellette az Európai Számvevőszék elnöke Léna úr, illetve Öttinger ötinger úr, biztos úr is eh, jelen volt. Jan Obricht kollégánk az Európai Parlament jelentését vezette fel a többéves pénzügyi keret témájában. Én pedig a Rögyi szakbizottság álláspontját vezettem fel, hogy mi hogyan képzeljük el a többes pénzügyi keretet a következő pénzügyi időszakra. Az alapján, a vélemény alapján, amit itt a Rögyi szakbizottságban elfogadtunk. Nagyon Érdekes és nyitott vita folyt, amely során kiderült a tagállamok közötti véleménykülönbség, és a tanács közös álláspontját nem lesz könnyű kialakítani, ez is világossá vált. Ötinger úr csak korlátozott információval tudott szolgálni, ezért tehát nem tehetünk mást, mint hogy a bővös pénzügyi keretre vonatkozó javaslatokat várva várjuk, Május másodikára ígérték ezt egyébként. Öttinger úrék. Az alelnököket nem látom egyiküket sem, ezért az Észak-Írországi küldöttség munkájának beszámolóját későbbi időpontra kell, hogy halasszuk, mondjuk holnap reggelre. Ezzel ugorhatunk is a következő napi rendi pontra, ami nem más, mint kohéziós politika és a körforgásos gazdaság témájában Davor Skrlec által készített jelentés tervezett megvitatása. Én nem is lopom tovább az időt, megadom a szót Skrlec úrnak. Thank you, Madam Chair. Please allow me to continue in Croatian. Köszönöm szépen, elnök asszony, horvátul folytatnám. Megvárom, amíg a kollégák felteszik a fülhallgatójukat tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A jelentés tervezet, amelyről ma beszélünk, egy olyan tervezet, amelyben szerepel az összes olyan felvetés, amelyet legutolsó vitánk eszmecserénk alkalmával felvetettek a kollégák. A legutóbbi eszmecsere alkalmával megállapítottuk, mennyire fontos a körforgásos gazdaság, főként a jelenlegi gazdasági modellünk szempontjából nagyon fontos a fenntartató fejlődés elveinek vétele az éghajlat védelme, az erőforrások megóvása, szempontjából, valamint az európai gazdaság versenyképessége szempontjából és ellenálló képessége szempontjából. A körforgásos gazdaság lehetővé teszi a felsoroltakat, hiszen végső soron azt szolgálja, hogy megőrizzük az erőforrásokat és a nyersanyagokat a gazdasági körforgásban, és előrelépést tesz lehetővé a hulladék gazdálkodásban is. Az Európai Unióban mindössze a nyersanyagok 0,6%-a származik újrahasznosított termékekből. Rengeteg az itt keletkező hulladék. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a sok tonnányi hulladék hatalmas potenciált képez, miért? mert ezt a hulladékot újra fel lehetne használni. Az innováció, az ökodizájn és más intézkedések révén megelőzhetjük a hulladék keletkezését, és emellett a létrejött hulladék újrahasznosítását is lehetővé tesszük. A jelenlegi tematikus célok nagy része hozzájárul a körforgásos gazdaság megvalósításához. A jelentés három részt részből áll. Az első részben elismerjük a kohéziós politika fontosságát, illetve a körforgásos gazdaság megerősítésének potenciálját. A második részben azonosítjuk azokat az eszközöket, amelyeket hasznosíthatunk a kohéziós politikán belül, a célból, hogy a politikai, szakpolitikai célokat elérjük. A jelentés harmadik záró részében javaslatot teszünk arra, hogy hogyan lehetne a kohéziós politikát megerősíteni, megerősíteni mégpedig oly módon, hogy az hozzájáruljon a körforgásos gazdaság kialakulásához és annak célkitűzéseihez. A körforgásos gazdaság és a e, gazdasági paradigmaváltás nagyon fontos célkitűzés, Fontos természetesen, hogy a kohéziós politikával is összekapcsolják, összekapcsoljuk annak célkitűzéseit és elveit. Köszönöm ezúton is az Európai Bizottság erőfeszítéseit ezen a területen. Remélhetőleg így sikerül a meg, az újonnan kitűzött célokat elérni, legyen szó közvetett vagy közvetlen céljainkról. Szeretném emellett hangsúlyozni, mekkora potenciál rejlik az operatív programok küszöben álló felülvizsgálatában, mert ezáltal a tagállamok megerősíthették a jelenlegi programozási időszakon belül is a körforgásos gazdaságot. A tagállamok és a régiók felismerték, mennyire fontos a körforgásos gazdaság, fontos mielőbb felismerni a körforgásos gazdaság főbb aspektusait, és olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek ezt az új szakpolitikát szolgálják. Nagyon fontos a régiók szintjén a körforgásos gazdaság potenciáljának felismerése, valamint a technológiai fejlődést is biztosítani kell, amelyen felgyorsítható a fejlődés. Nagyon fontos az egyes infrastruktúrális kapacitások növelése, ide tartozik például a hulladék égetés és a hulladék újrahasznosításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése. Nagyon fontos az említett okok miatt az administratív kapacitások megerősítése is helyi, regionális és nemzeti szinten. Ezen szintek megerősítése révén remélhetőleg megfelelő döntések születnek majd a kapacitás építés szempontjából a régióban és az alacsonyabb szinteken is. Nagyon fontos kihangsúlyozni a közbeszerzések fontosságát, mert ez az összes szereplő szempontjából mérvadó lehet, és a körforgásos gazdaság kialakítása szempontjából is. A tagállamok, a régiók és a helyi közösségek előtt rengeteg lehetőség áll a projektek végrehajtását illetően, ezáltal új értékeket teremtetnek, zöld munkahelyeket hozhatnak létre, és új piacot teremthetnek a másodlagos szekundár nyersanyagok számára. Fontos, hogy a körforgásos gazdaság végrehajtását nyomos, kövessük és biztosítsuk a megfelelő finanszírozást és Fontos, hogy az adófizetők pénzét az európai célok szolgálatába állítsuk, és ezek a célok természetesen azt szolgálják, hogy jobbá váljon a polgárok élete. A körforgásos gazdaság kialakítása nagyon fontos regionális és nemzetállami szinten is, Fontos az is, hogy egy nyilvános vita alakuljon ki arról, hogy hogyan kell a körforgásos gazdaságot végrehajtani, és az mennyiben járulhat hozzá mindenki jólétéhez. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a figyelmet, és érdeklődéssel várom az eszmecserét és a hozzászólásokat. Köszönöm. Thank you very much. Now I'll give the... Köszönjük szépen. Az árnyék előadóknak adom meg a szót. Elsőként Bogovics úr parancsolja. E, Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először is hat gratuláljak a kollégának, Skralec úrnak. Azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült a körforgásos gazdaság kérdéskörét felülelő jelentést készíteni, és arra is utalni, hogy a kohéziós politika hogyan jön be itt a képbe. Ugyanakkor a fejlesztési paradigma megváltoztatása a, mi feladatunk az, hogy új életet leheljünk a kohéziós politikába, a regionális politikába és ebbe az egész paradigmába. Munkahelyteremtés mellett egyre inkább a környezetvédelem céljaira is odafigyelve. Ez szerintem ez az újfajta filozófia, a körforgásos gazdaság megvalósítása valóra vált. Évekkel ezelőtt az elképzelhetetlen lett volna, ugyanakkor jó néhány jogalkotási javaslat született. A helyi és regionális szervezetek, önkormányzatok szerepe megkerülhetetlen ez ügyben is. Azt hiszem, hogy nem szabad alábecsélnünk azt, hogy a régiók milyen fontos szerepet játszhatnak ebben a folyamatban. Ahogy azt tudjuk, helyi és regionális szinten kell majd végrehajtani minden európai döntést végső soron. Nagyon fontos, hogy eh, minden tagállam rendelkezzen körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégiával. Ugyanakkor Skrlec úr már említette, hogy például a hulladék gazdálkodás eh, mennyire eh, ide tartozik, az agráriumot hadd hozzam még példaként, ahol a biogazdálkodás nagyon fontos eleme lehet a modern mezőgazdaságnak és a körforgásos gazdaságnak. Milliárd, több milliárd eurós szektorról van szó, és hát úgy érzem, hogy a bioüzemanyagok használata a mezőgazdaságban a fosszilis tüzelőanyagok helyett is egyre fontosabbá válik. Az erdőgazdálkodásnak sok nagyobb szerepet kell szenni a körforgásos gazdaságban, építő anyagként például. Azt tudjuk, hogy a szindioxid kibocsátás csökkentésében milyen fontos szerepet eh, kaphat az erdőgazdálkodás, és hát ugye a biomassa is egy kihagyhatatlan, megkerülhetetlen fontosságú ágazat. Én szlovén képviselőként azt kell, hogy mondjam, hogy sok Szlovéniában rengeteg épületet sikerült felújítani a kohéziós alapok támogatásának segítségével, sokkal energiahatékonyabbá téve ezeket a a tagállami szinten, mi a helyi és regionális önkormányzatokat arra próbáltuk ösztönözni, hogy saját tervekkel álljanak elő ez ügyben. A jelentés végén olvashatunk arról is, hogy mennyire fontos szerepe lehet a városoknak, a települési önkormányzatoknak a körforgásos gazdaságban. Azt hiszem, hogy a vidék, a régiók szerepére kell elsősorban koncentrálnunk, hiszen a biomassa termelés természeténél fogva elsősorban vidéken valósul meg. A kohéziós alapok eh, és a körforgásos gazdaság eh, szorosan össze kell, hogy függjenek. A vidéki területeken új környezetbarát munkahelyeket teremthetünk, amelyen leállíthatjuk az elvándorlást például, úgy érzem, hogy a vidéki területek kirülését, ezt a modern exoduszt le kell állítanunk. Ebben segíthet ez, és egyébként köszönöm Skrelec úrnak a kiváló jelentést. Smokova asszony a következő hozzászólunk. Lebo ja budem pokračovať asi tam, kde skončili moji predrečníci. Azt hiszem, hogy csatlakozhatom ahhoz, amit az előttem szóló mert említett. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a tervezetet, jó alapot szolgáltat ez ehhez a vitához. Én is úgy vélem, hogy a körforgásos gazdaság a régiók és városok számára a legfontosabb hozzájárulást jelenti a következő években. Meg kell ragadnunk ezt az esélyt, és konkrét jogalkotást kell kialakítanunk ezen gyakorlatot illetően. Ott kell ösztönözni a gazdaságot, ahol ö, ezeket az intézkedéseket végre is lehet hajtani. Az átmeneti időszakban be kell kapcsolni a helyi önkormányzatokat. Tudjuk, hogy hogyan zajlottak a múltban a dolgok, ahol a kis közösségek energiai szempontból függetlenné tették magukat. Szeretném hangsúlyozni, hogy pont helyi szinten áll fenn a megfelelő tudás, azt hogy hogyan is működnek ezek a dolgok, ezért közvetlenül be kell őket kapcsolni a fenntartható fejlődés stratégiájának kidolgozásába, ugyanakkor elegendő teret kell biztosítani számukra, hogy saját maguk is stratégiákat alakítsanak ki. Hogyha helyi szinten végre akarjuk hajtani a körforgásos gazdaságot, akkor az energia autonómiához való hozzáférést kell hangsúlyoznunk. Az energia megteremtése a lehetőség, hogy fűtsünk vagy hűtsünk, ez az alapja a körforgásos gazdaságnak. A kommunális szinten létrejövő hulladék használható biogáz létrehozásához, és ezt szintén helyi szinten lehet felhasználni. Múlt héten felkerestem egy vállalatot Szlovákia keleti részében, ahol közvetlenül láthattam, hogy hogyan tud életben tartani egy tanyát a biogáz, és hogyan lehet a foglalkoztatást ezáltal erősíteni. Fontos, hogy éppen helyi szinten támogassuk a kapacitásokat és munkahelyeket lehessen teremteni ezáltal a műanyag előállítás a lineáris gazdaság része továbbra is. Mindannyian tudjuk, hogy hogyan is néz ki a helyzet ennek eredményeként. Szemét hegyek keletkeznek, vagy a tengerben úszik a rengeteg szemét. Mindent meg kell tennünk, hogy a műanyag előállítást korlátok közé szorítsuk, ugyanakkor a műanyag újrahasznosítását is ösztönözni kell, mert nagyon sok tagállam gyárt műanyagot, és aztán máshol ártalmatlanítják. Erről gond, komolyan el kell gondolkodnunk. Hogyha a recyclingról beszélünk, akkor nem csupán a műanyagra kell figyelemmel lennünk, hanem sok minden más dologra, mint az üvegre, az építőanyagokra és a többi. Támogatom azt a gondolatot is, hogy át kell gondolnunk, hogy a kohéziós politika céljai közé hogyan lehet beilleszteni a körforgásos gazdaságot hiszen a kohéziós politika céljai közül sok összefügg közvetlenül a körforgásos gazdasággal. Ha ezt a gyakorlatot eh, végre akarjuk hajtani, akkor át kell gondolnunk, hogy a kohéziós politikát hogyan lehet világosabban meghatározni. Ebben az összefüggésben módosítókat fogok benyújtani, és Előre örülök a jövőbeli együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm. Következő Jánnik előadom. Következik Tanos Csasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy ne csak az erőforrások kiaknázására támaszkodjunk, a gyors felhasználásra és az erőforrások elpazarlására mindenféle gondolkodás nélkül. A különböző szakértők az Európai Unióban egyet, és világszerte egyetértenek abban, hogy az eféle gondolkodás elavult, és éppen ezért nem lehet jövője az Európai Unióban. Az Európai Unióban tavaly elfogadtuk az a hulladékkezeléssel kapcsolatos stratégiát, és döntés született arról, hogy a körforgásos gazdaságba is több millió eurót fektetünk be. A körforgásos gazdaság kialakítása az európai tagállamok számára nagy kihívást jelent, mert a különböző rendszereken változtatni kell. Fontos a szakpolitika megfelelő végrehajtása. Meg kell határozni a normákat, a célkitűzéseket és nyomon követni azok végrehajtását. Üdvözlöm Skrlec kolléga jelentését, és azt, hogy kapcsolatot teremtünk a körforgásos gazdaság és a kohéziós politika között. Külön hangsúlyoznám azon gazdasági eszközök fontosságát, mint amilyenek például a különböző visszatérítések rendszere, amelyel pénzügyileg támogathatjuk a körforgásos gazdaságot és az újrahasznosítást, illetve egyfajta zöld adó bevezetését a különböző csomagolóanyagokra. A szabad piac és a gazdaság nagyon hatékonyak az innováció előmozdításában és a magánszférából származó befektetések ösztönzésében. Emellett a fogyasztókat is ösztönözni kell arra, hogy különítsék el a hulladékot, elkülönítve gyűjtsék azt, vagy pedig egyszerűen kevesebbet fogyasszanak, kevesebbet vásároljanak. A jelenlegi rendszer belül a fogyasztó az, aki gyakorlatilag a hulladék keletkezését megfizeti. Emellett léteznek más hasonló rendszerek is, amelyek jól működnek ugyan, és munkahelyeket teremtenek, valamint hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, Európa szerte be kellene vezetni ezeket a példaértékű programokat, a Horizont 2020 és a kohéziós alapok segítségével is ösztönözhető ezek terjesztése. Azonban eddig a finanszírozást elsősorban a hulladék égetőkre összpontosítottuk, a jövőben az elsődleges cél az újrahasznosítás kell, hogy legyen, és a komposztálás. Nagyon fontos, hogy az értékes nyersanyagok körforgásba való bevonását valósítsuk Megköszönöm. Köszönjük szépen, most pedig az ALDE részéről Jakovcsics úr mindárnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék bekapcsolódni ebbe a vitába. Austrevicius úr képviseletében, aki ma nem tudott eljönni erre az ülésre. És megkért arra, hogy osszam meg a kollégákkal a gondolatait a és jelentéssel kapcsolatosan. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy üdvözlöm ezt a jelentést, úgy gondolom, hogy ez a dokumentum remélhetőleg ráirányítja a figyelmet a körforgásos gazdaság fontosságára, és a jelentésben szereplő néhány mozzanat rendkívül értékes. Szeretném azt, el, azt is elmondani, hogy az ALDE frakció teljes mértékben támogatja a jelentésben felvázolt utat, nem is látunk másik utat. Az egyetlen lehetőség az, hogy átálljunk a körforgásos gazdaságra. Ugyanis Európában a jelenlegi gazdasági rendszer rendkívül sok erőforrással rendelkezik, de vannak gondok is a természetes erőforrásokkal. A hulladék is lehetne erőforrás Európában, és tudjuk, hogy a hulladékunk nagy része jelen pillanatban Kínában köt ki, ott hasznosítják újra. Ezen kellene változtatni. Lehet, hogy ez gondot okoz, mert itt fog felgyülemleni a hulladék, de hogyha elég gyorsan tudunk reagálni, akkor ezt a hulladékot erőforrásként tudjuk hasznosítani, és a saját fejlődésünk szolgálatába állíthatjuk. A közszféra és a magánszféra együttműködése lehet a körforgásos gazdaság egyfajta alapja, sőt, a KKV-knak is nagyon fontos szerep juthat. Természetesen támogatjuk azt, hogy a kohéziós politikát is kapcsoljuk össze a körforgásos gazdaság kialakításával, hiszen tudjuk, hogy függetlenül attól, hogy a, a hulladékkezelés kérdése sok helyütt vitákat vált ki, így Horvátországban is. Egy dolog biztos, hogy a kohéziós politikát is a hulladékkezelés szolgálatába kell állítani. Talán a regionális szint a legjobb szint, ahol megvalósítható a körforgásos gazdaság, hiszen a régiók szintjén lehet sokszor a legjobban hasznosítani az erőfor- a hulladékot, mint erőforrást. Hangsúlyozni szeretném, hogy az ex ante feltételrendszert támogatjuk, nagyon jó ötletnek tartjuk ezt, jó lenne erről egy kicsit komolyabban is elbeszélgetnünk, jó ötletnek tartjuk ezt, és szeretnénk, hogyha sikerülne ezen a téren előrelépést tenni, ez alatt azt értem, hogy további pénzügyi, illetve finanszírozási eszközöket is be kellene kapcsolni ebbe a rendszerbe, gondolok itt például az Európai Beruházási Bank hiteleire, ezeket is a körforgásos gazdaság irányába való elmozdulás szolgálatába kellene állítanunk. Végezetül még egy dolgot hangsúlyoznék a kohéziós politika révén kellene hangsúlyoznunk a regionális szint fontosságát, ugyanis a tagállamok egyedül nem fogják tudni megoldani ezt a problémát. Fontos, hogy a helyi és a regionális közösségek együtt oldják meg ezt a problémát, őket is be kell vonni megyei előjáróként szerzett tapasztalatomból mondhatom, tapasztalatom alapján mondhatom, mennyire fontos a regionális a helyi szint bevonása az ilyen problémák megoldásába, csak így lehet igazán hatékonyan és sikeresen létrehozni egy körforgásos gazdálkodást. Köszönöm. I don't see the other shadow rap. Köszönöm szépen a többi árnyék előadót. Nem látom, ön szeretne lehet kérni? Köszönöm. Lála. Köszönöm, elnök asszony. Adinolfi kolléganőt helyettesítem, ő nem tudott már jönni. 2015-ben az Európai Bizottság elfogadta az intézkedés csomagot a körforgásos gazdaságról, hogy segítsen az európai vállalatoknak és fogyasztóknak, hogy végrehajtsák az átmenetet az erőteljesebb és körforgásosabb gazdaság felé, ahol az erőforrásokat fenntarthatóbb módon használják, emelvén az ö, újrahasznosítás szintjét, és az a gazdaság és a környezet javára szolgál egyaránt. Ez a jelentés tehát előre viszi a vitát a kohéziós politikáról, a körforgásos gazdaság ösztönzésével. A kohéziós politikában 5,5 milliárd van erre a erre a célra különböző programokból lehet ezt felhasználni, különböző tagállamokban arra a célra is, hogy a 2020 utáni időszakról már tárgyaljunk. Ami a Horizont 2020-ban ugye 650 milliárd van a különböző projektekre, és ezzel is szinergiákat lehet létrehozni, meg különböző tagállami alapokkal is és ez nemzeti szinten segíthet a körforgásos gazdaság kialakításában. A jelentésben a kolléga holisztikus látásmódot fogalmaz meg, egy olyan koncepció egyében, amely túlmegy a hulladékok kezelésén, itt bevonja a megújuló energiákat, az energiahatékonyságot, a környezetbarát közbeszerzést, a különféle szennyezővizek kezelését, a fejlesztést, a kutatást és sok minden mást, és azt hiszem, hogy a jogalkotási intézkedések megfelelő végrehajtása közé be kell illeszteni a polgárok tudatosságának növelését is, hogy mennyire fontosak ezek a témák a mostani és jövőbeli nemzedékek számára tájékoztatni kell a regionális és helyi önkormányzatokat is. Itt egy konkrét példával élnék. Egy kérdés érkezett hozzám, a Dizsi régióhoz intéztem én a kérdést, és azt kérdeztem, hogy a környezetvédelmi intézkedések keretében, ugye a Dél-Olaszország egyik régiója, a Púlja, 60 milliót különített el vállalatok javára, amelyek a körforgásos gazdaság felé átmenetet ösztönzik, lehetséges-e használni európai forrásokat is ebben a keretben, ahogy egyébként a régióban is szerepel ez a hulladék ártalmatlanítás tárgykörében. A válasz világos volt. Az energiahatékonysági intézkedések gazdaságra, gazdasági ágazatokra vonatkoznak, ugye ide tartozik az energia megtakarítás, a széndiokszid csökkentés, a szennyező termelői folyamatok nélküli ágazatokra vonatkozik. Ez kizárólag olyan beavatkozásokra, melyek célja az erőművek hatékonyságának növelése, amelyek olyan anyagokkal dolgoznak, amelyek újrahasznosíthatóak, és itt kizárják tehát a különféle hulladékok felhasználását, ártalmatlanítását, újrahasznosítását. Ez egy fontos válasz, tehát a körforgásos gazdaságnak semmi köze nincs a hulladék égetők, hulladék lerakók finanszírozásához. Tehát itt a szennyező modelleket ki kell innen zárni. Tehát ez, ezeket a forrásokat az energiahatékonyság, az újrafelhasználás céljaira lehet csak felhasználni, és együttműködök a kollégákkal, hogy ezen célokat beillesszük ebbe a jelentésbe, és köszönöm. Thank you very much. These were uh, the positions of the shadow rapport. Köszönöm az ennék előadók után. Spireki asszonyt szeretett volna szót kérni. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is köszönettel tartozom. Én is Skrelec úrnak kiváló munkát végzett. Elviekben egyetértünk, hogy fontos megmutatni, hogy valóban végrehajthatóak a javaslataink, és a magánberuházók számára is vonzóvá kell tenni ezeket a befektetéseket. Ehhez azonban látni, érteni kell, hogy jó néhány tagállamban nem csak a kőfogásos gazdasággal eh, nincsenek tisztában, hanem azt sem nagyon tudják, hogyha ismerik is a fogalmat, hogy ezt hogyan lehetne gyakorlatban megvalósítani. Azt hiszem, hogy a jelenlegi jogalkotási időszakban egyre fontosabbá válik ez a téma. Egyre több intézkedés célozza pontosan ezt az urbánus innovatív akciók, 372 millió euró költségvetéssel már 8 projektet fogadott el. Spireki asszony közben megkérnénk, hogy kicsit lassabban hadorjon. Emellett a levegő minőség javítására szóló projektek is innen kerülnek finanszírozásra. Szerintem ezekre a kezdeményezésekre mindenképpen utalnunk kellene a jelentésben, mert ezzel jó példát mutathatunk az ügyben, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket a pénzeket. Az Európai Beruházási Banknak is finanszíroznia kellene nagyobb mértékben az ilyen projekteket. Egy platformát már fölállított az EBB erre vonatkozóan, de a kohéziós alapok segítségével ilyen projekteket végrehajtani, ez mindenki számára pozitív eredményt hozna. Ez igazából tényleg egy win-win, tehát mindenki nyer helyzet lenne. Tehát ezeket a kezdeményezéseket nem szabad figyelmen kívülni csak azért, mert korlátozott mértékű forrás rendelkezésre, Ugyanakkor reálisnak kell lennünk, ezért olyan módosítókat fog benyújtani, amelyek majd hivatkoznak erre. Azzal is egyetértek, hogy a műanyag stratégia egy új és nagyon fontos része a körforgásos gazdaságnak, tehát tényleg még csak az út elején járunk, és Jakob Csúr javaslatál ez ügyben egyetértek. Köszönjük szépen, Howard úr. Uh, thank you, President. Um, the sustainable economy. Köszönöm, elnök asszony. A fenntartható gazdaság és a körforgásos gazdaság azt hiszem ez kétség sem férhet a jövő részét képezik. És a jövő meg kell találnunk, ehhez térképre van szükségünk, vagy roadmapre, útitevre, hogy ezt mi mondani szoktuk. Valamivel tisztában kell lennünk ugyanakkor, kollégák. Nem csak az újra hasznosításról, a recyclingról és az újra felhasználásról beszélünk, hanem esetleg a repurposing, tehát a más célra átalakításról is beszélnünk kell. Jó néhány projekt esetében meg kell vizsgálni, hogy tényleg fenntartható, tényleg körforgásos-e. Rengeteg javaslatot, pályázatot láttam, amelyek keretében hulladékból energiát állítanának elő, amelyek negatívak, nem az újrahasznosítást szolgálják, és amelyek igazából egyáltalán nem a körforgásos gazdaság malmára hajtanák a vizet. A recycling és reuse, újrahasznosítás és újrafelhasználás piacáról a negyedik oldalon azt olvashatjuk, hogy sajátos módon a körforgásos szolgáltatások és termékek nem keresettek, mert a lidánisnál drágábbak, és egész egyszerűen a, nem számoljuk be a teljes környezeti költségét. Idézett vége. Hát igazán pont itt a bökkenő, hogyan tudunk egy átalakulóban lévő piacot segíteni annak érdekében, hogy a lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra átálljunk, hogyan lehet a körforgásos termékek iránti keresletet megteremteni. Ez nem lesz ingyen, ezügyben a zsebünkbe kell nyúlnunk. A közbeszerzés során például negatív externáliákról beszélünk sokszor. Itt a lineáris termelés szociális költségeit nek neveznénk ezt inkább angolul, illetve magyarul. A kohéziós politika ára az, hogy olyan területeken jelenjen meg a körforgásos gazdaság, amelyek igazából lemaradásban élő régiók, ezek válhatnának a körforgásos gazdaság vezető régióivá, de ez csak akkor fog működni, hogyha a körforgásos termékek számára iránt van piac és kereslet. Tehát ez az a központi elem, amelyre valahogy meg kell találnunk a megoldást. Ezért kell az unió szakpolitikák mások területéhez igazodni, nem csak a kohézióhoz. Köszönjük szépen, Van Nisztelrooy úr. Voorzitter, dank u wel wil ook het laatste wat gezegd is nog eens oppakken. Köszönöm, önök asszony. A kollégához csatlakozva elmondanám, hogy látván a kohéziós politika hatásait, hogyha nem nézzük meg azt, hogy mi is történik a piacon, hogy mit tud felszívni a piac, ugye két héttel ezelőtt hallottam itt valakit, aki a csomagolási anyagok ra utalt, mint például a mars, csoki szelet és hasonlók csomagolására. Itt ugye láthatjuk a termék kifejlesztésének teljes ciklusát, ugye az egyetemek, a KKV-k, aztán a biohulladék kezelés eljárás módjai, de Ugye láthattuk itt a hagyományos műanyag csomagoláshoz kapcsolódó problémákat. Egy amerikai vállalat azt mondta, hogy ők már nem állítanak elő többet ilyet. Európa tehát egy elhibázott lépést tett. E tekintetben nagyon sok jogszabályt hozunk, és aztán amikor ezeket alkalmazni kell, akkor a régiókat magukra hagyjuk ebben az új tervezési időszakban foglalkozunk persze a körforgásos gazdasággal, de ezen termékek bevezetésének felgyorsítására a mi beavatkozásunkra van szükség. Aztán még egy másik dolog, a biohulladékok vajon más ökológiai módon is felhasználhatóak-e, hogy biológiailag lebonthatóak legyenek. Ki értékesíti ezeket a típusú műanyagokat? Erről semmit nem tudunk, ezt nem teszik közzé. Itt az is előfordulhat, hogy eltűnnek ezek a hulladékok, elássák őket, semmit nem tudunk ezekről a fajta elképzelésekről. Aztán itt a termékek átalakítását, illetve ugye az értékesítés, a reklámok. A piac ugye nem foglalkozik ezekkel a szegmensekkel, mert mindez túl költséges szabályozás és ex ante kondicionalitás, ezeket támogatom, de nem a lehetetlen dolgok vonatkozásában. Itt a régiók és a városok készek ezen elképzelések megvalósítására, esetleg néhány módosítóval többet segíthetünk, ez egy helyesebb, igazságosabb megközelítés lenne. Fontos elkészíteni ezt a jelentést, de egy kicsit talán lassítsunk le. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, egy nagyon fontos jelentéssel van dolgunk, és fontos üzenetet is hordoz ez. Itt az ideje, hogy egy pillanatra megálljunk és végig gondoljuk, hogy ugyanazt kellene tennünk, mint amit tegnap tettünk, vagy változtassunk a hozzáállásunkon, a megszokott bevált szokásainkon. Nem csak a hulladék újrahasznosításáról és újrafelhasználásáról kell beszélnünk, amit újra lehet használni, azt nem szabad kidobni. Tehát nem csak az első, a végfelhasználó felelőssége ez, hanem a tervezési és gyártási stádium során is figyelembe kell venni azt, hogy hogyan lehet majd más célra minél könnyebben felhasználni az adott terméket. Ez elsősorban egy dizájn és gyártási kérdés. A napenergia alkalmazását kellene kiterjesztenünk, vagy másfajta megújuló energiaforrásokat kellene keresnünk esetleg az atomenergiával egy kicsit többet foglalkozzunk annak érdekében, hogy a szél és napenergiára kevesebb pénzt kelljen költenünk? Tíz évig dolgoztam egy olyan cégben, ahol dízel motor rock olajpumpáit újítottuk fel és adtuk el e, újra. Tehát rengeteg olyan termék van már most is, amit kisebb felújítás után újra be lehet vetni. Ez az, nem a recycling, hanem a reuse, az az újra felhasználás. Ott vannak például a, az akkumulátorok, amelyek esetében ez szintén lehetséges lenne. Ezt segítenünk kell kutatásra, fejlesztéssel és befektetési pénzekkel. A cégeket gyakran nem érdekeltek ebben, például az autógyártók vagy a hűtőgépgyártók, hogy csak két példát hozzak. Minél tovább működik egy gép, annál rosszabb a gyártó számára, hiszen addig sincs szükség egy új autóra vagy új hűtőgépre. A volvo kiváló példát mutatnak ebben. A volvo túlságosan sokáig bírták a strapát, ezért nem volt nyereséges a Volvo. Arra kell ösztönöznünk a cégeket, a gyártókat, hogy a termékek újra felhasználását, illetve minél hosszabb ideig történő használatát tartsák szem előtt. Az eldobható termékek világa lejárt, az főként bosszantó, hogyha csak egy apró alkatrész megy tönkre, mégis az egész terméket el kell dobnunk. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy hatékonyabban működjön a gazdaság. A megtakarítás ezernyi lehetőségét kínálja fel a körforgásos gazdaság. Itt van például mondjuk a bútorzat, nem akar az ember mindig eh, minden bútort évente kidobni, ugyanúgy az autót sem akarja két évente eh, kidobni kellenek bizonyos eh, normák. Talán az adópolitika eszközeivel is segíthetnénk abban, hogy véget vessünk ennek a megszokásnak, hogy mindenki mindig eldobja a régit és újat vesz. Na, Io non volevo intervenire perché Köszönöm. nostra eh, relatrice ombra, ma... Akartam hozzászólni, hiszen itt van az árnyék jelentéstevőm, de hát körülbelül 30 évig dolgoztam a környezetvédelmi politika tárgykörében, és része voltam annak a magas szintű csoportnak is, amely kidolgozta az Európai Unió pozíciós dokumentumait a múlt ciklus folyamán a régiók bizottságában néhány megjegyzést szeretnék tenni, amelyek szerintem elkerülhetetlenek. Emlékezünk arra, hogy amikor a körforgásos gazdaságról beszélünk, akkor egy tendenciáról szólunk, amit soha nem fogunk elérni, mert létezik az energia entrópia és az nyersanyag entrópia, tehát a nyersanyagok sem tartják meg az összes jellemzőjüket a következő szakaszok során, amelyek lehetővé tennék a szinte teljes körforgásos jelleg megvalósítását. Ez tehát egy tendencia, és egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy azon mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a folyamat felgyorsítását, azok, különlege, azok különösen az ösztönző jellegű mechanizmusok. Jogszabályok hasznosak lehetnek, de itt főleg ösztönző eszközökre van szükség, amelyek egyrésztről a tervezés, a terméktervezés folyamán, és különösen a csomagolás tervezés folyamán olyan anyagokra irányulnak, amelyek könnyen, egyszerűen felhasználtuk, újra felhasználtuk, vagy újra hasznosíthatók, és itt arra is szükség van, hogy egyfajta green tervezés valósuljon meg a termékek vonatkozásában, és tudnunk kell azt, hogy ugye léteznek itt egyaránt Kedvező és kedvezőtlen tendenciák az autógyártásban. Ugye látjuk, hogy egyre nagyobbak az autók, és egyre bonyolultabb az anyagok felhasználása, és ez nagyon sok termékre érvényes, és ez szinte lehetetlenné teszi a megjavításukat. Az a tény, hogy ugye ezek nagyon összetett termékek, ritka nyersanyagok felhasználásával készülnek, és nagyon nehezen elkülöníthetőek az egyes alkatrészeik ezen termékeknek. Nem igaz az, hogy világos irányba haladunk tehát, és azt hiszem, hogy itt a kötelező jogszabályok hele, helyett inkább ösztönző mechanizmusokra lenne szükség, különösen a tervezés kapcsán, utalok itt különösen a csomagolóanyagokra. Azért is, mert láthattuk, hogy mostanáig itt csak a másodlagos nyersanyagok felhasználói, ugye itt a termékek reciklálásának eredményeként használt anyagokról van szó, ugye itt a kínaiak saját másodlagos nyersanyagokat is felhasználnak, és a mi ilyen jellegű anyagainkat már nem veszik át, nem abszorbálják. És itt ugye exportáltuk ezeket a reciklálandó anyagokat, mert itt Európán belül ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Ösztönöznünk kell tehát azt, hogy olyan vállalatok jöjjenek létre, amelyek reciklálják ezeket az anyagokat, különben nem tudjuk elérni a céljainkat. De hát én nem lennék túl optimista, mert vannak kedvező és kedvezőtlen jelzések. Én inkább az eszközökre helyezném a hangsúlyt, amelyek premizálnak, ösztönöznek, ahelyett, hogy nagyon összetett, kötelező érvényű jogok, jogszabályokat alkotunk, amelyeket a végén senki nem tart tiszteletben. Ahogy mondottam, nem vagyok annyira meggyőződve arról, hogy jó irányba haladunk, mert a jelenlegi termékek nagy része nagyon összetett, hogyha megnézzük az összetételüket, és a szétszerelésük, illetve a rekuperációjuk egyre nehezebb. Tehát egy ö, hagyományos autót ö, sokkal könnyebb ö, részekre bontani, mint egy ö, minél modernebb elektronikus autót. Itt ugyanis ö, olyan ö, alkatrészekről van szó, amelyeket ö, csak ö, nagy egységekben lehet szerelni, kis alkatrészeket nem lehet bennük kicserélni. Nagyon sok kétségem van tehát, hogy jó irányba haladunk-e. Bármit betilthatunk, úgymond, de hogyha nem hozunk létre ösztönző mechanizmusokat, akkor nehezen tudjuk elérni azokat az eredményeket, amelyeket gyakran ö, megpróbálunk elérni, és becsapjuk magunkat, hogy ezeket esetleg elérhetjük. Azt kérném tehát a jelentéstevőnktől, hogy emlékezzen ezekre a vetületekre, és ezen ösztönzőkre helyez a hangsúlyt, amelyek megkönnyítik a fogyasztók és a vállalatok életét. Köszönjük szépen! A Regi Szakbizottság tagjainak hozzászólásait hallhattuk, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének a szót, Miladinova asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Egyetértek azokkal, akik gratuláltak a jelentéstevőnek ehhez az átfogó jelentéshez. Úgy gondolom, egy kiváló szöveg készült, amely nagyon jól tükrözi a körforgásos gazdaság fontosságát a régiók szempontjából, és hát vitát is generál a szöveg, ami összességében véve pozitív dolog. A kohéziós politika már most is hozzájárul a körforgásos gazdasághoz, ahogyan nagyon helyesen elhangzott, a körforgásos gazdaság mint olyan nem szerepel a szabályozásokban, de a körforgásos gazdaság eszméje belengi a kohéziós politikát, mert hivatkozik a szabályozás például az erőforrás hatékonyságára, erőforrás hatékonyságra. A körforgásos gazdaság ezen túlmenően már szerepel az operatív programokban is például ami a hulladékot illeti. Az ex ante feltételrendszernek köszönhetően pedig most már egyre több olyan fellépést támogatunk, amely a hierarchia magasabb fokán helyezkedik el. Ide gondolok például az újrahasznosításra, recyclingre. Itt van az intelligens specializáció eszköze is, amelyel a régiók alulról felfelé építkezve szerezhetnek érvény prioritásaiknak, karöltve a kutatással, a kutatókkal. Ez nem csak a régióbeli innováció szempontjából nagyon jó, hanem a régiókon átívelő együttműködés szempontjából is. Együttműködünk most már a régiókkal, az értéklánc minden egyes pontját érintve, mert az intelligens specializáció egy adott régióban nyilvánvalóan nem járhat versenyelőnnyel, hogyha nem kapcsolódik ez a régió más régiókhoz is. Azon dolgozunk tehát, hogy, a különböz, hogy az ugyanazon területen specializálódó régiókat összekapcsoljuk egymással. Ez a határokon átnyúló és területi együttműködés egyik legfőbb prioritása. A körforgásos gazdaság persze nem csak a hulladékot érinti és az innovációt, hanem a megújuló energiákat, a KKV-kat és így tovább, ők is szerepelnek a programunkban. A helyi és a regionális szint megfelelő eszközökkel való ellátása is egy fontos szempont. A városi innovatív fellépést említeném, a körforgásos gazdaság az egyik legfőbb témája az innovációs programunknak. Külön kiemelném az EU városi menetrendjével kapcsolatos lehetőségeket. Ezen belül partneri kapcsolatok létesültek, és partneri kapcsolat létesült például bizonyos városok között és a körforgásos gazdaság jegyében, egy további téma a körforgásos gazdaság mellett az energetikai átállás, vagy a megfelelő levegő minőség biztosítása, ezek tehát az innovatív fellépések körébe tartoznak, amelyekről már elhangzott ma néhány szó. Nyilván még nem értünk az út végéhez, még rengeteg a teendőnk. Sajnálattal látom, hogy a jelentés tervezet szerint a körforgásos gazdaság hatása nem igazán mérhető fel. A 9-es oldalon olvasható az erre vonatkozó szövegrész a kettes pont alatt. Azt hiszem, hogy bár fontos, tudni, hogy a kohéziós politika mennyiben járul hozzá a körforgásos gazdaság kialakulásához, mégis nagyon nehéz számszerűsíteni ezt a hozzájárulást. Szerintem a végrehajtást illetően jóval fontosabb azt megállapítani, hogy helyi szinten mi történik. A bírálatnak van ugyan alapja, de szerintem nem kellene ennyire hangsúlyosan szerepeltetni a szövegbe, mert szerintem valójában az a legfontosabb, ami helyi szinten történik. Ami a 2020 utáni időszakot illeti, nyilvánvalóan a mérésen javítani lehet. Májusban előterjesztjük a javaslatunkat is ezzel kapcsolatosan. A legfontosabb azt látni, hogy a körforgásos gazdaság egy új paradigma, egy paradigmaváltásra van szükség a gazdaságunk szempontjából, is nyilvánvalóan nem egyszerű ez a feladat. Különböző szakpolitikai eszközökre van szükség a megvalósításhoz, ez valóban így van. És vélhetően a közféra finanszírozás, általi finanszírozásra is szükség lesz a jövőben. Zárásképpen azt mondanám, hogy már rengeteg előrelépést tettünk, nem egyszerű a feladat, nagyon nagy kívások állnak előttünk, de nagyon fontos, hogy 2020 után átálljunk a körforgásos gazdaságra. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Skörlec úr, az érdekes vitát követően kérje szót? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden szólnék csak hozzá újra. Köszönöm mindenkinek a hasznos hozzászólásokat, javaslatokat. A gond jelen pillanatban azt, az, hogy az Európai Unióban nincs egységes fogalom meghatározása a körforgásos gazdaságnak. Ez egy nem régiben létrejött fogalom. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy erőfeszítésekre lesz szüksége, arra, hogy azonosítani tudjuk, mire is kell pontosan összpontosítani a beruházásokra, beruházásokat. Nem elég csak a hulladékkezelésre összpontosítani, más egyéb területeken is fellépésre van szükség, hogy a körforgásos gazdaságot megvalósítsuk. A finanszírozásban nagyon fontos a megfelelő ösztönzők megteremtése, legyen szó adóreformról vagy egyéb más eszközökről. Ezek segítségével kell a piacon belül változást eszközölni, annak érdekében, hogy a fogyasztók elsősorban olyan termékeket vásároljanak, amelyek másodlagos erőforrásokból, nyersanyagokból készültek, és amelyek megfelelő hulladékgazdálkodást előfeltételeznek. Ahogyan néhány kolléga hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a termékek előállításában is paradigmaváltás következzen be, meg kell hosszabbítani a termékek életciklus, életciklusát, meg kell tudni javítatni őket, és hogyha egy termék életciklusának végéhez érkezett, akkor lehetőséget kell teremteni arra, hogy az adott termék komponenseivel, komponenseinek újrahasznosításával ismét nyersanyagokhoz jussunk. Hangsúlyoznám az energiahatékonyságot is, mint a körforgásos gazdaság egyik fontos dimenzióját. A biogazdálkodás egy különösen fontos téma, és a műanyagokra is kitérnék röviden. Ezen területeken előrelépésre van szükség. Jelen pillanatban a foszilis nyersanyagok képezik a gazdaság alapját, a megújuló energiákra kell a jövőben támaszkodni, és a megújuló erőforrásokra, valamint új anyagokat kell fejleszteni, amelyek legalább ugyanolyan jó tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkeznek, mint a foszilis energiahordozókra támaszkodók. Köszönöm szépen, és várom a módosítókat a kollégáktól. Elnök, köszönöm szépen! lezárom a jelentés tervezett megvitatását, azt javasolnám, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 11-e szerda déli 12 óra legyen. A jelentéssel kapcsolatos vita végéhez érkeztünk, haladunk tovább a napirendünkben. Eszmecsere következik egy saját kezdeményezésű jelentésről, a növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határ régióiban ez a jelentés címe. Tavaly, október 20-án az Európai Bizottság egy nem jogalkotási nyilatkozatot fogadott el a határrégiókkal kapcsolatosan. A határrégiók általában rosszabban teljesítenek gazdaságilag, mint más régiók. A bizottság dokumentuma tíz területre összpontosít. Ezeken a területeken a tagállamok és az EU csökkenthetik a határokon átnyúló együttműködés administratív akadályait és költségeit, és a határok mentén javíthatják a szolgáltatásokat. A mi bizottságunk úgy döntött tavaly decemberben, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a témában. Márciusban az elnökök értekezlete jóvá hagyta ennek a jelentésnek az elkészítését, illetve a szakbizottsági elnökök értekezlete jóvá hagyta, és áprilisban várjuk az elnökök értekezletének jóváhagyását. Hetman jelentéstevőnk ma megosztja velünk a gondolatait a témával kapcsolatosan, várhatóan májusban mutatja majd be nekünk a jelentés tervezetét, ha nem tévedek, öné a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, temat... Bárcó uh, Csingulyek, köszönöm. Bárcó köszönöm, kollégák. Az Európai Unió határán lévő régiók témája csak egy napirendi pontot érdemel, hanem akár több de ülést is a regionális szakbizottságban. Hadd hangsúlyozzam azt a tényt, hogy az Európai Bizottság közleménye és a mi munkánk is, amit most végzünk, alapvetően erősíti, megerősíti azt a helyzetet, amelyben a határmenti régiók elhelyezkedésüknél fogva az Európai Unió részéről különleges elbánást érdemelnek, és különleges támogatásokat érdemelnek. Egyen megoldások nem működnek, nem lehet kényszerzubban szerűen megkötni a régiók kezét, a saját egyéni igényeikhez kell szabni a segítséget, a támogatást. Már csak azért is, mert nagyon komoly problémás sújtják ezeket, legyen szó gazdasági, avagy akár a migrációs problémákról. Ne felejtsék el, kollégák, azt sem, hogy a határmenti régiók az Európai Unió területeinek 40 százalékát is adják. 150 millió ember él itt, és a GDP 30 százalékáért felelősség ezek. Az Európai Bizottság közleményében egy nagyon érdekes következtetést találunk. Hogyha minden problémát megoldanánk a határmenti régióban, akkor akár 8%-kal lennének gazdagabbak ezek a régiók. Ez egy elméleti érvelés, hogyha a meglévő akadályokat eltávolítanánk ma, akkor kétszázalékos lenne a növekmény. ...1990 óta támogatja Európa a határon átnyúló együttműködést, és ezt az Interreg keretében teszi jellemzően. 6 milliárd eurót különítettünk el ebben a pénzügyi időszakban erre a célra. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni ennek a programnak a fontosságát, hiszen itt tudunk ezeknek a régióknak a segítségére sietni. Hogyan tudunk konkrétan segíteni a régiókon? Ezen kell gondolkodunk. Először is a régiók közötti Együttműködést kell segíteni, határon átnyúló igazgatás, határon átnyúló munkaerőpiacok megteremtése, a szolgáltatások határon átnyúló módon történő nyújtása, illetve ennek elősegítése, illetve az egészségügy határon átnyúló ennek építése. Ezek szerepelnek itt a határon átnyúló üzleti élet, illetve a migráció problémái, ezzel kiegészíteném az előbbi listát. Az Európai Bizottság közleménye beszél arról, hogy milyen eredményeket értünk el ezen a téren ez idáig, például a határon átnyúló együttműködést figyelemmel követő térkép, illetve online platform megteremtése. Nos, ezek valóban pozitív fejlemények, de egész egyszerűen nehéz azt a benyomást félretenni, hogy mindezek ellenére a határmenti régióknak rengeteg kihívással kell még szembenézniük. Lassabban fejlődnek ezek a régiók az unió átlagához képest, ezért szerintem elmondhatjuk, hogy egy idáig nem találtunk ideális megoldást mindezekre a problémákra. Minden esetre üdvözlöm a bizottság közlemény és javaslatát. Reméljük, hogy a bizottság jelenlévő képviselője bővebben kitér majd arra, hogy milyen további intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy csökkentsük, csökkentsék a határon átnyúló együttműködés kockázatait, illetve az ezt akadályozó szempontokat. Kérem mondják el, hogy hogyan szeretnék ezt. Az Európai Bizottság javaslatai között vannak olyanok is, amelyek azokat a közállami szerveket célozzák, amelyek a, hat, a régió határmentisége miatti nehézségekkel küzdenek. Hol tartunk ez ügyben? Teszem fel a kérdést. A bizottság azt is bejelentette, hogy a határon átnyúló vasúti kapcsolatok javításának támogatását is tervezi, egy tanulmányt készített, jó lenne ezt megkapni, hol, er, hol érhető ezzel. Végül, de nem utolsó sorban, az európai területi együttműködési csoportosulások, Nos, erről beszél, vagy erről olvashatunk a bizottság közleményében is. Zárásképpen tehát hadosszak meg önökkel egy gondolatot. Sokat sikerült tennünk, sokban sikerült eh, a régiók eh, hón alá nyúlni. Sok bevált gyakorlatot osztottak meg egymással a régiók. Mindezek ellenére Európa régióinak jelentős része úgynevezett marginális vagy perifériára szorult régiónak minősül, ahol nehéz komoly haladást elérni, bár haladnak ezek a régiók, de az unió többi része még gyorsabban halad. Tehát mire akarok kiukadni? Arra, hogy nem csak pénzkérdése, ez a parlamentnek és a bizottságnak, illetve főként a tagállamoknak fel kell tenniük magunknak azt a kérdést, hogy odafigyelünk-e eléggé a régiókra, azon belül is a határmenti régiókra. Nyilván a közleményben ez az információ nem szerepel, hogy a tagállamok mit szeretnének, eh, vagy eh, ez ügyben. Nagyon nehéz kérdés ez. hiszen a hozzáállásunkon kell változtatni. Mire gondolok? Nos, alapvetően arra, hogy a határon átnyúló projektek, illetve az itt Brüsszelben elfogadott szabályok a szuverenitást veszélyeztetik. Ez nem szerepel a bizottság közleményében, de azt hiszem, hogy ez egy igazi kézzelfogható probléma, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell a közeljövőben. Hogyha megteremtjük a megfelelő feltételeket a helyi és regionális önkormányzatok számára a fejlődéshez, akkor azt hiszem, hogy ők, ezek a helyi regionális szentek meg nagyon sok problémát meg tudnak oldani. Ehhez azonban egy kulcsszor van szükség, ami nem más, mint a bizalom. Much. Uh, Ms. will take the floor on behalf of the shadow Köszönjük szépen, Smolkova asszony kapja meg a szót az árnyék jelentéstevők részéről. Parancsoljon, Smolkova asszony. Köszönöm. Azt fogom felolvasni, amit kollégám átadott nekem, aki nem tud ma itt jelen lenni. A jelentés megfelelő időben érkezik, miután a bizottság a hasonló című közleményt közzétette. Az európai területek 40%-a határrégió és 150 millió ember él ott, 30%-át állítják elő ezen régiókban a GDP-nek, két millió ember naponta kell át a határokon ezen régiókban, és mind a határ két oldalán élnek, illetve dolgoznak. Gazdasági szempontból máshogyan működnek ezek a régiók, mint a többi. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés legyen szó kórházakról, egyetemekről, a határon lévő régiókban csekélyebb. Ez egy mindennapi probléma polgáraink számára, foglalkoznunk kell a igényeikkel. A határégoknak képesnek kell lenniük arra, hogy mindkét oldalán a határnak hasznosítsák a lehetőségeket. Nem csupán neus forrásokkal lehet ezt megoldani, de a forrásokhoz való hozzáférés és az interreg forrásokhoz való hozzáférés lehetővé kellene, hogy tegye ezen problémák megoldását. És a tagállamoknak is egyeztetniük kell hogy jogszabályi vagy politikai jellegű problémákat megoldják e tekintetben. Üdvözlöm, hogy a parlament most foglalkozik ezzel a témával, és örömmel várom a jövőbeli együttműködést. Ez volt tehát a kollégám nevében, én is fogok még szólásra jelentkezni. Köszönöm szépen, az LKR részéről senki nem kér szót. Akkor árnyék jelentés tevő jelentéstevőként, az ALDE jelentéstevőként én szeretnék hozzászólni, bolgárul fogok beszélni. Tisztelt kollégák! Árnyék jelentéstevőként először is szeretnék gratulálni ez a nyilvános konzultációhoz, amely online zajlott a határokon nyúló régió, hát a határok menti régió közelítéséről. Nagyon fontos ezen problémák megvizsgálása, amelyekkel ezen típusú régiók szembesülnek. A határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos, az információcsere, valamint az ismertek megszerzése, hogy a környezettel, foglalkoztatással, mobilitással kapcsolatos kívásokról értesüljünk. Ugyanakkor sok esetben túl nehézkes az az együttműködés. Árnyék jelentés tevőként ezen saját kezdeményezésű jelentés esetében 2016-os jelentés esetében üdvözlöm azt, hogy számos ajánlásunk szerepelt később az Európai Bizottság közleményében. Ezen kívül a, a jogalkotási aktus megválasztását is megfelelőnek tartom, így ugyanis a tagállamok tudják ezen együttműködés feltételeit saját igényeik szerint szabályozni. Szeretném azt is kiemelni, hogy egységes a ennek az Európai Bizottságnak, az online platformnak is van értelme, ez ugyanis megkönnyíti az együttműködést közigazgatási keretben. Aztán ami az elektronikus irányítást illeti, ez is megkönnyíti a határokon átnyúló együttműködést. A statisztikai adatok hiányára reflektálva úgy vélem, hogy az Eurostat és a tagállami hatóságok feladata, hogy javítsák együttműködésüket azért, hogy megkapjuk a szükséges adatokat. Az Interreg szintén alapvető szerepet játszik, és még több erőfeszítést kell tennünk, hogy jó egyensúlyt találjunk a különböző szakpolitikák között, amelyek a határok menti régiók fejlődését támogatják, hogy egyfajta jó mixturát alakítsunk ki a különböző finanszírozási források között, legyenek ezek akár európaiak, akár tagállamiak. Fontos a területi fejlesztési csoportnak köszönetet mondani támogatásáért és kulcs szerepéért, amelyet a fenntartható fejlődés érdekében kifejtett fontosak a makroregionális stratégiák is. Ezek szintén segíthetik a makrorégiókat, hogy különböző kihívásaikat megoldják, és nagyon hasznosak lehetnek a határok menti régiók számára. Több régió küzd fontos ö, problémákkal, amelyek a migrációhoz kötődnek, ezért fontos a bevált gyakorlatok megosztás, hogy ezen problémákat kezelni lehessen. Most a többi árnyék jelentéstevő következik. Anderson asszony nem látom. Hozzá kíván szólni valaki helyette? Nem? Akkor Demeto asszony, öné a szó. Érdeklődéssel olvastam az Európai Bizottság közleményét, azt illetően, hogy növelni kell a kohéziókat, a kohéziót ezen határrégiók esetében, és a módszer ugye nyilvános konzultációk következtében alakult ki, amely online zajlott Ugye utána a kutatások voltak, eszmecserék az érdeket felekkel, a bizottság számos problémát, kérdést vetett fel, a vállalatok, polgárok élik meg ezeket ezen régiókban, és ezekkel tehát foglalkoznunk kell. Itt ezek a kérdések nem csupán a határ régiókhoz tartoznak, de különösen erősek ott, az határok menti régiók interakciójának gyakorisága okán. Egyes okokra is rávilágít ezen közlemény, itt van például az egészségügyi ellátás, vagy a szakképzésekkel kapcsolatos probléma. Ezeket biztosan részletesebben meg kell vizsgálni európai szinten. A kolléga tervezetét illetően azt mondanám el, hogy ugye meg kell erősíteni az együttműködési mechanizmusokat a határmenti régiók mellett, és ezen mechanizmusokban a különböző kormányzati szintek is tükröződjenek, és a többszintű kormányzás elve is tükröződjön bennük. Minden egyes régió esetében a helyi és regionális hatóságok ismereteire kell támaszkodni. Egyetértek a bizottsággal, mert aki szerint a programok hozzájárultak a tudásalapú gazdaság kialakításához egész Európában, a kutatási fejlesztési kapacitások növelésével, így ösztönözni lehetett a KKV-kba való beruházást is, és a helyi gazdaságot diversifikálni. Itt a hozzáférhetőség is javult, a természeti erőforrások kezelés, a környezetvédelem, de egy alapvető építőkocka még hiányzik. Itt az európai eszmék megosztásáról van szó a migráció kapcsán, a felelősség megosztása kapcsán a különböző tagállamok között. E tekintetben is várok valamit a jelentésben. Köszönöm. Okay. Köszönjük szépen, Ropé úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A probléma existuje, és jeigu Nagyon örülök, hogy elkészült ez a jelentés, hiszen a legtöbb uniós tagállamban működik a regionális politika, nem csak az európai, hanem a tagállami regionális politika is, de vannak olyan országok, mint például az én hazám, ahol igazából nincs is, nincsenek külön tervezési régiók, hanem igazából egy régióként kezelik az ország egészét. Tehát a különböző kis vagy nagy régiók közi különbségeket egész egyszerűen így nem el lehet lefedni. A regionális politika kidolgozása során pedig a tagállamoknak A határmenti régiók esetében a szomszédos országokra gondolok. Én a belarusz határtól 30 kilométerre élek, lakom. Belarusról nem a demokrácia jut elsőként az ember eszébe, ami további problémákat is fejtörést okoz számunkra. kevésbé demokratikus országokkal szomszédos régiók jellemzően a központtól távol helyezkednek el, infrastruktúrális lefedettségük, ellátásuk nem túl jó az emberek, igencsak aggódnak a jövőjük miatt. Tehát amikor a regionális politikáról beszélünk, akkor arra kell gondolnunk, hogy miért akarnának az emberek ezekben a régiókban élni és maradni a regionális dimenziót kell erősítenünk, ezeket a különbségeket kell áthidalnunk és csökkentenünk. Nem csak az adott országra, hanem a szomszédos országra kell gondolni, hogy ott milyen problémák vannak. A mi esetünkben például egy határhoz közel lévő atomerőmű, belorusz atomerőmű, amelyet egész egyszerűen nem tekinthetünk biztonságosnak, rengeteg problémát, nehézséget okoz számunkra, Lettország számára. Tehát kellene, hogy legyenek valamiféle szabályok, pufferzónákat teremtendő, amely kimondaná, hogy hogyan kell eljárni a szomszédos országoknak, hogyha valaki például atomerőművet akar építeni, akkor azt a határt, ahol minimum hány kilométerre kell megtenniük. Szerintem ezt is be kell venni. Köszönjük szépen, Raymond úr, a szó. Dank, Frau Präsidentin. Ich selbst lebe in einer Doppel... Köszönöm. Én a Háromország, Franciaország, Hollandia, Belgium és Németország határrégiójából származom, és hogyha valaki meg akar érteni, hogy hogy működik Európa, akkor talán 5-6 hónapig nálam el kell, hogy olyan gyakornokságra, és akkor megérti, hogy mi nem működik, azaz mi lehetne, vagy mi lehetne javítani. Ugye itt a diplomák elismerése, a nyugdíjigények, jogosultságok, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a fogyatékossági nyugdíj, ösztöndök és a többi rengeteg probléma áll fenn itt hogyha itt ilyen határigékről van szó, és ezek továbbra sincsenek szabályozva. Ugye itt a Bizottság közleményét illetően nagyon örülök, hogy ez most megszületett, és itt a bizottság ezen határrégiók fontosságát nem most fedezte ugyan fel, de egy jelentést fogalmazhat meg most erről a parlament, és, és itt jó válaszokat kell megpróbálnunk találni. Nagyon sok probléma azért, fel, azért el fenn, mert nem világos, hogy milyen jogrend alkalmazandó az adott problémára. Az egyik országa vagy a másik joga, ugyanakkor gyakran egyetlen állam sem érzi magát felelősnek az adott problémáért, és hogyha megoldásokról beszélünk, akkor talán innovatív módon kell gondolkodnunk, és hogyha ilyen határokon átnyúló probléma merül fel, például bizonyos dolgok elismerésénél, akkor mindkét ország esetében egy egységes jogot kell alkalmazni, amely hatályos lehet a másik ország területén. És egy másik szempont az EU-ból az Interreg programba folyó pénzek esetében minden egyes centet valóban jól használunk fel, mert ez a program egy ösztönző ahhoz, hogy a fennálló problémákat megoldjuk, vagy akár definiáljuk, hogy egyáltalán megértsük, hogy létezik az adott probléma, és hogyha van ott ilyen probléma, akkor az egész unióban fennállhat ilyen. Ezért egy kérés a bizottság irányában, meg mindenki irányában, aki ezen régiókkal foglalkozik, kérem, kerüljön több pénz ezekbe a határokon átnyúló programokba, akár a költségvetési vita keretében is, amely most itt előttünk áll. Ezt a büdzsétet nem szabad csökkenteni, hanem éppen ellenkezőleg növelni kell azt, aki ezen programokban részt akar venni, azok nevében mondom, hogy kérem egyszerűsítsék az eljárásokat. A határokon átnyúló együttműködés nagyon, dolog, ez, nagyon jó dolog, ezt mindenki aláírja, de hogyha 5-6-szor évente ellenőrzik az embert, még kis költségvetések igazgatásánál is, akkor senkinek nincs már kedve ilyen akármilyen jó és értelmes programokban többet részt venni. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Omarzi, the floor is yours. Omarzi úr, következő eszünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két szót hadd mondjak Martin Anderson kollégia szeretett volna hozzászólni ehhez. A Brexit és a Írország problematikája felmerül, itt is nem hagyhatjuk szó nélkül a Brexit következményeit. Ezen a héten fogok találkozni a Bretány régió alelnökével, aki Brüsszelben eh, már ért egyébként. Nagyon sok az együttműködési projekt, a francia régiók és az Egyesült Királyság között, és bizony a régiókban felmerül a kérdés, hogy ezeknek a projekteknek mi lesz a jövője. Kérem tehát az előadónkat, hogy próbáljon foglalkozni ezzel a kérdéssel is, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy folynak a tárgyalások ez ügyben, illetve bármilyen biztos úr feladatát nem akarjuk tovább bonyolítani. A második megjegyzésem az ultraperiférikus régiók különösen sajátos helyzetben vannak, hiszen ezek alapvetően rettenetesen távoli szigetek, atipikus problémákkal, mégis azt gondolom, hogy ide tartozó, megemlítendő problematika ez. Köszönöm. Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy úr a következő hozzászólunk. <clears throat> Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felmerült bennem, hogy 25 évnyi határokon átnyúló együttműködést követően miért nem mi vagyunk a globális vezetők. Lehet, hogy Kelet-Európára ez nem, jel- nem jellemző annyira, rendben van, de miért olyan sok az akadály még? nem megfelelőek esetleg az eszköztárunkban található eszközök? Miért nem erről beszélünk? A rendelkezésre álló eszközök vajon kielégítőek-e, elegendőek-e ahhoz, hogy megoldjuk a problémát, avagy sem? Például az előző időszakban volt egy európai területi együttműködéssel foglalkozó csoport, A határok mentén található régiók esetében lehetőség nyílik az együttműködésre, például a munkaerőpiaci együttműködésre. Az Európai Unióban kb. 50 helyen lehet ilyen együttműködést végrehajtani a tagállamok beleegyezésével. Ez tehát csak a határok mentén található régiókra vonatkozik, egyfajta funkcionális együttműködésről van szó, nagyon konkrét területekre vonatkoznak, nagyon konkrét döntésekről van szó, például munkaerőpiacra vonatkozó, közlekedésre vonatkozó döntések, és így tovább. A bizottság előrukolt egy kétszázalékos növekedési rátával, de hogyha ugyanaz, ugyanúgy folytatjuk, mint az elmúlt 25 évben, akkor ez egy hangzatos szlogen lehet, de nem több ennél. Ha megnézzük, mi a helyzet a Brexittel, a múlt héten jártunk Észak-Írországban, és ott láthattuk, hogy a jelenlegi eszközeinket nagyon nagy mértékben felhasználják, élnek velük, aminek következtében az Észak-Írország és Írország közti határ szinte érzékelhetetlen. Most viszont visszalépés fenyeget ezen a téren, ismét határ jönne létre Észak-Írország és az Írköztársaság között. Nyilván nem tudjuk még pontosan a határral kapcsolatos tárgyalások végkimenetelét, de lehet, hogy a jelenlegi eszközök segítségével segíteni tudnánk az érintett régiókon, és erre már megvan a lehetőség a jelenlegi szabályozás keretein belül. Örülök, hogy az Európai Bizottság létrehozta ezt a dokumentumot, de a kérdésem továbbra is az, hogy az eddigiekhez képest ez mennyi, mennyivel, mennyiben jut elő, juttat előbbre minket. Köszönöm szépen, mondja Smolkova képviselő. Nagyon fontos a határok menti régiók közötti együttműködés erősítés, ezzel teljesen egyetértek. A mai vita előtt egyébként azt gondoltam, hogy a tagállamok mindenféle gond nélkül zöggenőmentesen bonyolítják le ezt az együttműködést, tehát úgy tűnik ez még sincs így és úgy tűnik, hogy a harmadik országokkal való együttműködés a határmenti régiókban még nehézkesebb. Szlovákiának van egy határa Ukrajnával, az együttműködés ott tényleg problematikus. Jó lenne, hogyha ezt a problémát a jövőben sikerülne felszámolni, Ukrajna partnerünk, abban reménykedünk, hogy Ukrajna majd csatlakozik az Európai Unióhoz, jelentős finanszírozásban részesítjük Ukrajnát, illetve pénzügyi támogatásban nem régiben azt hallhattuk az Európai Bizottságtól, hogy bizonyos projektek esetében a finanszírozást felfüggesztették, mert Ukrajna nem tette leget a feltételeknek, Egyébként ugyanez az eljárás érintette Lengyelországot és Magyarországot is. Ukrajna aztán végül mégiscsak megkapta a támogatásokat. Szlovákiára nézve az Ukrajnában uralkodó állapotok vállalhatatlanok. Hogyha valaki ünnepeket megelőzően, például most húsvét előtt szeretne átkelni a határon, akkor katasztrofális a helyzet, és a határ mentén található régiók nem tudják, hogy hogyan is orvosolhatnák ezt a problémát. Lényegében az Európai Bizottságtól várnának segítséget az emberek, hiszen a bizottságnak van eszköze arra, hogy cselekvésre bírja Ukrajnát. Jó lenne, hogyha végre megoldanánk a problémákat, a régiók szintjén most ezt a konkrét problémát nem lehet megoldani, Egyszerűen azt szeretném, hogy az Európai Bizottság cselekedjen, vagy legalább kérjen további kiegészítő információkat. Köszönöm szépen, Olbricht úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, <coughs> Emlékeztetném a kollégákat, hogy az IGTC kérdése uh, az MFF 713, emlékszem, akkor előadója voltam az IGTC-nek, és emlékszem, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznünk, amit nem is mondott, csak megerősíthetem, több mint tíz év elteltével ugyanígy állunk, semmi sem változott. Az apró, következő apró javaslataim lennének. A országok jogi rendszerének az össze egymás nem kiegészítő a komplementaritás hiánya okozza igazából a problémát a határmenti együttműködésben. Meg kellene találni azokat a rendkívüli megoldásokat, amelyek segítségével ezeket a régiók közötti különbségeket csökkenthetjük. Tehát az lenne a fontos, hogy a rendszerek egymáshoz igazodjanak, illeszkedjenek. Ha ez nem lehetséges, akkor legalább a határmenti régiók esetében kellene megpróbálni ezt. Tehát nem a lengyel-szlovák határrégiók között van az igazi probléma, hanem Lengyelország és Szlovákia között, ami nyilván a különbségek a határmenti régiókban csúcsosodnak ki. A határmenti helyzet a két ország helyzetét általánosságban tükrözik, igazából mint csebben a tenger úgy jelenik meg ez a problematika. Tehát azt kérem a kollégáktól, hogy a részleteket vizsgáljuk meg. Mire gondolok? Ahogy uh, Lemberts kollega is említette, a régiók bizottsága azt követeli, hogy az IGTC folyamatos monitoringát folytassuk, változzon ez 2020 után vagy sem? Ez az első kérdés, amire választ kell adnunk. A második, teljesen más a helyzet, mint tíz évvel ezelőtt. Mi lesz a Schengeni és nem Schengeni tagállamok között közötti határokkal, hiszen itt az emberek szabad áramlása Bulgária, Románia esetében például mennyire más a helyzet, mint a Schengeni országokban. Vegyük például Szlovákiát. Az euróövezet és nem euróövezet betartozó országok határigő esetében például. Ez számít vagy sem? nehezít a dolgokon, vagy könnyít. Tehát tovább kell menni egy lépéssel. Az igazi kérdés az, hogy hogyan lehet a különböző helyzetekre mindenképpen több pénzre, pénzt és energiát kell a határmenti együttműködésre szenni, hiszen még mindig nagyon alacsony szinten marad ez. Meg kell ezt erősítenünk, de ehhez részletekre van szükség. Schengen vagy nem Schengen, eurózona vagy nem eurózona, periféria vagy nem periféria, ezek eltérő helyzetek, de mind-mind határon átnyúló problematikák. Ezért mondom, hogy a részletekben rejlik az ördög, mint mindig. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Schengen és nem Schengen közötti határmenti régiók, Európai Unió és nem Európai Unió hat régiói heterő órekig tudnék mesélni, de inkább megadom Howard úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! 25 év nem olyan hosszú idő bizonyos szempontból. A nemzetállamok ennél sokkal régebb óta léteznek, és az emberek ragaszkodnak a nemzetállamhoz. Gyakran ezek a az akadályok, amelyek a határmenti régiók között megvannak, ugyanannyira kulturálisak, mint gazdaságiak, vagy kereskedelmiek, vagy jogalkotásiak jellegükben. Akik a közelmúltban Írországban jártak, és akikkel beszéltünk, igazából tisztában vannak azzal, hogy a kulturális határok újra megjelentek. Vannak olyan emberek, akik nálam sokkal jobban meg tudnák ezt eh, magyarázni. Van Nisztelrooy és Omergy kollégák is beszéltek arról, hogy mi történik akkor, hogyha egy nagyon nyilvánvaló, határon átnyúló akadályt eh, eltávolítunk. Az ír határ, ez, ez egy tökéletes példa, hiszen a kölcsönös elismerés, a végzettségek és szakképesítések terén a mai napig problémás. Tehát a jövő politikája szempontjából, ahogy az igazán fontos az, hogy azt eldöntsük és meghatározzuk, hogy a közlekedési kapcsolatok, a kulturális csereprogramok, vagy a regionális szervek közötti e, együttműködés, ezek az igazán fontos kérdések? Mi történik akkor, hogyha még több pénzt fordítunk a regionális e, politikára, akkor pontosan mire fordítódik majd ez a e, pénz? Nyilván Írország egy túlzott kérdés, hiszen itt, hogyha egy falat ki tudunk venni a képletből, akkor megoldódik az egész probléma. A Brexit kapcsán csak egyetlen egy dolgot. Kentből Nordpatkaléba sokan mentek egészségügyi ellátásért miatt, mert a Kent megyei egészségügyi ellátórendszer nem bírt az óriási terheléssel. Remélem, hogy a jövőben is el tudnak majd North Nordpatkaléba menni innen. Évente 4 millió kamionnak kell ilyen határon átlépni. Azt hiszem, hogy Monsieur Barnier életét ne bonyolítsuk tovább, de azt hiszem, hogy ez neki is fontos elemként szerepel majd a tárgyalási programján. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor az árnyék előadókat, illetve a kollégákat meghallgattuk. Ferreira urat fogjuk meghallgatni az Európai Bizottság Digi Régió részéről, reménykedve abban, hogy minden kérdésünkre válaszol szolgál majd. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Uh, it is difficult to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nehéz válaszolni az összes kérdésre. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a szakbizottságnak ezért az eszmecseért. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, és egyben nagyon aktuálisnak is. Köszönjük szépen Hátmán úrnak, hogy bemutatta a szöveget, illetve a témát, és várjuk a témával kapcsolatos jövőbeni eszmecseréket, és nem tudok válaszolni az összes felvetett kérdésre. A leggyakrabban elhangzott kérdésekre válaszolnék. Az egyik kérdés, amelyet több, többen is felvetettek, arra vonatkozott, hogy eh, a migráció miért nem szerepel a tervezetben, illetve a környezetvédelem. A határokon átnyúló együttműködés akadályai különböző tematikus területeket érintenek. A legtöbb ilyen akadály tehát több tematikus területet érint, és nem tudjuk az összes tematikus területet egyszerre kezelni, orvosolni. Ahogyan Damato asszony nagyon világosan elmondta, a bizottság nyilatkozatát konzultációk erőzték meg, egy nagyszabású nyilvános konzultációra került sor, amelyben az különböző szereplők és tudósok is szerepet kaptak, próbáltuk azonosítani, hogy melyek a határokon átnyúló együttműködés legfőbb akadályai. A konzultáció révén sikerült azokat, azt a tíz témát azonosítanunk, amely, amelyek szerepelnek a nyilatkozatban. És ezeken a területeken kell, van leginkább szükség fellépésre, ezeken a területeken ütköznek leginkább problémába a határmenti régiók. Hetman úr három, illetve négy konkrét kérdést tett fel. Az első a 3.2-es fejezet illetve az abban alkalmazott módszerre vonatkozott. Itt az Európai Bizottság azt írja le, hogy a meglévő módszereket és eszközöket kell alkalmazni. Itt konkrétan a jogalkotási eljárásról van szó. A területi hatástanulmányokat szeretnénk részévé tenni az exente hatástanulmányok elkészítésének egy új jog, jog, jog, jogszabály elfogadását megelőzően. Itt tehát arról van szó, hogy amikor új Európai Uniós jogszabály születik, akkor az előkészületek során hatástanulmányt kell készíteni, és, a hatá- és mi azt kérjük konkrétan, hogy a hatástanulmány elkészítésének módjá, módját gazdagítsuk, ezáltal biztosítva azt, hogy az adott területtel kiemelt, megfelelően foglalkozik a hatástanulmány, illetve, hogy a határok mentén található régiókban megfelelően foglalkozzanak ezen területekkel, mielőtt a jogszabály megszületne. Hiszen, mint ahogyan elhangzott már, a probléma sokszor abból fakad, hogy a különböző jogi keretek között nincs koherencia. Az ex ante területi hatás tanul, tanulmányozása tehát nagyon fontos. Elhangzott két további kérdés is a jelentéstevő részéről. A kísérleti projektekre vonatkozó pályázat volt az egyik kérdés. Ez a pályázat már megnyílt, lehet pályázni, esetleg továbbíthatják is ezt az információt a tagállamok felé. A kísérleti projektek esetében konkrét, jól azonosítható, kézzelfogható problémákról van szó. Ezen projektek révén szeretnénk azt felmutatni, hogy ha különböző szereplőket bevonunk, és a több szintű fellépés perspektíváját alkalmazunk, akkor megoldásokat találhatunk a polgárok problémáira. Valaki megemlített egy tanulmányt is, örömmel számolhatok be arról, hogy ez a tanulmány nem régiben elkészült, a múlt héten kaptuk meg a legfrissebb verziót, és a szükséges adminisztratív és technikai lépéseket követően hozzáférhetővé tesszük ezt a tanulmányt. Emellett a tanulmányjal kapcsolatosan az Európai Városok és Régiók hetén szervezünk egy rendezvényt is ezzel kapcsolatosan. Aztán az EGT székre is szeretnék külön kitérni, ezekről is szó esett, vajon ezek elégségesek-e, megfelelően működnek-e, felül kell őket vizsgálni, esetleg használják-e egyáltalán a tagállamok ezt a lehetőséget. Az EGTC egy nagyon jó eszköz, amelyel a határok mentén sok problémát meg lehetett oldani, de ennek az eszköznek a használata a helyi és a regionális szereplőkön múlik. Az Európai Bizottság megteremtette azt a szabályozást, amelynek révén a nemzeti és regionális közigazgatások vagy önkormányzatok létrehozhatják a problémák megoldásához szükséges eszközöket, ezen eszközök használatát azonban nem kényszeríthetjük senkire. Az AGT szék használata egyébként javuló tendenciát mutat, és egyre több területen is alkalmazzák ezeket. Már egyetemek is élnek ezzel az eszközzel például. Az EGTC révén működik egymással együtt számos egyetem. Működik egy jelentős kórház a spanyol-francia határ mentén, amely szintén egy ilyen EGTC ként épült meg, és a határ mindkét oldalán élő lakosokat egyaránt szolgálja. Vajon ez elég-e, vagy többet kell elvárnunk ettől az eszköztől? A nyilatkozat, illetve közleménye szól arról is, hogy néhány tagállam a luxemburgi soros elnökség ideje alatt javasolta ennek az eszköznek a továbbfejlesztését, a European Cross-Border Convention alkalmával a tagállamok tettek egy javaslatot, amely egybehangzik azzal, amit Olbricht úr mondott, azt hiszem Olbricht úr mondta ezt, elnézést, ha nem ő volt, nevezetesen, hogy egységesíteni kell a szabályokat a határokon átnyúló régiókra vonatkozólag. valójában jogi keretet teremthetnénk, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, illetve a régiók számára, hogy nagyon konkrét, kézzelfogható esetekben harmonizálják szabályokat egy adott időszakra vonatkozóan. Még egy kérdésre válaszolnék talán többen is szóltak a külső határokról, illetve az, Európa határain, az Európai Unió határainál található régiókról. Megfeledkeztünk-e ezekről a külső határokról? Nyilvánvalóan nem feledkeztünk meg róluk, de ez egy másfajta problémakör. Ez a közlemény nem tér ki az Európai Unió külső határaira. Nem tér ki a tengeri határokra, és nem tér ki a legkülső régiókra sem. Miért? Mert ezek teljesen más problémakört jelentenek. Nem arról van szó, hogy ezeken a határokon nem lenne gond, igenis van gond, Egyszerűen arról van szó, hogy itt egészen más jellegű problémákkal nézünk szembe. Ahogyan Van Nisztároly úr elmondta, mi a gond? Van Nisztároly úr azt mondta, hogy hát miért van itt gond, mi, mi, mi itt a probléma? Vajon a már létrehozott eszközökkel nem lehetne megoldani a belső határokon a problémákat? Ez a konkrét közlemény egészen pontosan erre a kérdésre összpontosít. Azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyek továbbra is fennállnak, miközben az ember azt gondolhatná, hogy ezeket mostanra sikerült megoldani. A közlemény hátterében álló tanulmányok szólnak arról, hogy a határok menti régiókban milyen növekedési és munkahelyteremtési potenciál van, melyek azok a lépések, amelyekre szükség lesz a jövőben. A vita során ma elhangzott a többszintű fellépés szükségessége. Elhangzott az, hogy a regionális és a helyi önkormányzatokat is be kell vonni, ehhez, meg, ehhez a, az ő szerepükhöz, illetve az ő bevonásukhoz megteremthetjük a szükséges eszközöket. Végezetül szeretném még egyszer megköszönni ezt az eszmecserét, amely nagyon fontos, nagyon aktuális, és természetesen szívesen folytatjuk ezt az eszmecserét bármilyen formátumban is legyen erre lehetőség. Köszönöm. Hetman, you have the floor to conclude. Dziękuję bardzo, pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg csak villámgyorsan a vitát lezárandó. Én is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának. Nagyon érdekes volt ez a vita. Azt hiszem, ez is jól mutatja, hogy be kell azonosítanunk a problémákat, és Oda kell figyelni az Európai Unió határ régióinak a problémáira. A 150 millió európai mindennapi életén kell könnyítenünk ez a feladatunk és a célunk. Tehát az Európai Bizottság közleménye ezekre a mindennapi problémákra koncentrálva közelít a problémához, amit mindenképpen üdvözlendőnek eh, tartok. Oda kell, besz... oda kell figyelnünk azokra az igazi problémákra az oktatás eh, például, hogy csak egyet ragadja ki, amelyek nélkül eh, elképzelhetetlen a célunk elérése. Arimon eh, alelnökünk említette azt, hogy több pénzre van szükség a határon átnyúló projektekre 2020 után, illetve azt is említette, hogy az igazgatásról beszélni kell azt hiszem, hogy a határon átnyúló projektek eh, különböző administratív nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek ezeket, eh, sokkal nehezebb végrehajtja, mint az unión belüli eh, programokat. Tehát mindazok, akik részt vesznek ilyen projektekben, jól tudják, hogyha két partner van, vagy három partner egy határon átnyúló együttműködési projektben, és három különböző jogszabályt kell például a tenderezésre vonatkozóan végrehajtani, akkor ez rettenetesen megnehezíti az ember dolgát. Pedig hát alapvetően arról szólna az egész projektünk, hogy könnyebb legyen mindenkinek az élete a Brexit ügyében, amely szintén felmerült kérdésként. Én eh, egy olyan régióból származom, ahol nagyon közel vagyunk az ukrán és belorusz határhoz, és ez a mindennapjainkban nagyon fontos, de hát ez a jelentés nem erről fog szólni. Ugyanakkor előbb-utóbb ezt is napirendre kell így vagy úgy tűznünk. Fontos témákat említett például Van Nistelrooy úr is, az elmúlt 20 évből le kell vonni a tapasztalatokat, mindenképpen, hogyha szeretnénk ezekben a régiókban javítani a helyzeten, akkor bizony az ilyen projektek végrehajtását kell megvizsgálnunk az elmúlt 25 évben. Olbricht kollega is említett egy kérdést, illetve egy problémát, ezek elsősorban valóban a határmenti régiókat érintő problémák, és az problémák oka ugyanakkor máshol keresendő, hiszen a különböző jogi harmonizációt szeretnénk megvalósítani, akkor a központi kormányzattól kell ehhez igazából zöld utat kapnunk, hogy a valódi emberek valódi mindennapi problémáit jobban értsük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A véleménytervezete májusra kell, hogy elkészüljön amikor is a területi együttműködés és határon átnyúló együttműködés problémáit újra alaposan körbejárhatjuk. A mai napunk napirendjének a végéhez értünk. Holnapra taxisztrájkot terveztek, kilenckor szavazunk, úgyhogy kérem, hogy ezt számítsák bele, hogy mennyi ide alatt tudnak ideérni. Ezzel a mai ülésünket le is zárnám, és kérdezem a koordinátorokat, hogy folytathatjuk-e egyből a koordinátorok ülésével. Csodás, köszönöm szépen, akkor a koordinátorok ülésével folytatjuk, kérek mindenkit, aki nem vesz részt ezen az ülésen, az átülésen, hogy minél hamarabb hagyja el a szüléstermet.